többséggel fogadtunk el, 586 szavazattal. Ez egy olyan rendelkezést tartalmaz, amely támogatja az élelmiszer-mezőgazdasági ágazatot, amelyet érint a vámok bevezetése vagy növelése az Egyesült Államokban. A mezőgazdasági élelmiszer termékeknek semmi közük a kereskedelmi háborúhoz, amelyet az Egyesült Államok kezdett, ezért eh, támogatnunk kell a mezőgazdáinkat és állattenyésztőinket. Eh, a 20-as eh, módosító elfogadása, tehát az ő támogatásukat jelenti. Köszönöm szépen. Köszönöm, Aguilar a kolléganő. Zdanok a kolléganő következik. Köszönöm, elnök úr. Én a, az általános költségvetés mellett szavaztam, hiszen a kutatási éghajlat és ifjúsági programokat támogatja, viszont a 15-ös blogban néhány egezest ellenzek. Azt gondolom, hogy akik az adófizetők pénzét bizonyos task force-ra fordítják, nem látták azt, hogy senki nem fizethet egy ilyen undorító terméket a dizinform kapcsolatban, hol vannak a tényleges adatok, ezek túlzások, ami a tényleges tényeket illeti, ki tudja mérni a túlzásokat. Lettországból, mondok egy példát, a Stratcom um, nem megfelelő információkat továbbított. A lett média beszámol erről a kérdésről, ugyanezen információk mentén, a lett média jól számol be, a fehér orosz média viszont nem. Köszönöm, a kolléganő, Palmer kolléga. Mr. Vice President. Köszönöm, alelnök úr. Én is szeretném kiemelni azt, hogy az Erasmus Plus programot folyamatosan forrásokkal támogatjuk, és szeretném kihangsúlyozni azt, hogy milyen kétségeket ébreszt folyamatosan a Brexit, és az, hogy ennek ellenére az Egyesült Királyság továbbra is részt vesz az Erasmus programban. Több ezer brit fiatal vett részt ebben a programban az idén és az előző években is. A felsőoktatási intézmények úgy ö, találták, hogy 94%-uk nem lenne képes ö, hasonló lehetőségeket teremteni, hogyha ez az Erasmus program nem folytatódna. És természetesen azok a fiatalok, akik ö, 2020 után is részt akarnak venni ebben a programban, azok 2016-ban még nem szavazhattak a Brexit népszavazáson. Tehát én azt kérem az Egyesült Királyság kormányától, hogy egyértelműen kötelezzék el magukat az Erasmusban való további részvétel mellett, mert ezeknek a fiataloknak nem volt beleszólásuk a Brexitbe. Köszönöm, Palmer kollégám. Kelly képviselő kapszol. Köszönöm. Kollégámhoz hasonlóan én is anyanyelvemen beszélek, és nagy örömmel támogattam ezeket a javaslatokat. Ennek az az oka, hogy ezek támogatásra méltóak, és ha az ifjúságot dicsérjük, akkor velünk fognak tartani. Úgy nem dicsérjük őket, hanem az Erasmus Plus programmal lehetővé tesszük, hogy Európa szerte utazhassanak, és ezzel jobb munkalehetőségekhez juthassanak. És nagy örömmel támogattam az Unió klímaváltozással kapcsolatos ajánlásait is. Ezt is érdemes elkezdeni, hogyha a céljainkat meg akarjuk valósítani. Ezek most sürgős lépések, nagyon sok ország számára nehéz volt ezen az úton elindulni, és ezért minden lehetséges pénzügyi támogatást meg kell nekik adni. Tehát ezért örömmel támogattam ezt a jelentést, mert ez segíteni fog Európa polgárainak. Köszönöm. Köszönöm, Kelly kollégam. Ennyit tehát a Holmeyer Gardia Zabarubial jelentésről. Most pedig Szárvám a kollega 2017-es mentesítési jelentéséről ö, magyarázzák meg a képviselők a szavazatát Először Rósz kollega kap szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal, vagy az EASO kulcs feladata abban áll, hogy támogassa a tagállamokat a menekültügyi politika egyeztetésében. Azonban jogilag és etikailag is hibákat követett el az EASO. 2016-ban és 2017-ben már problémák mutatkoztak, az Olaf ugyanis megállapítottam, hogy a kiírások, közbeszerzési kiírások szabálytalanok voltak, másrészt az EU eszközöket nem jól használták fel, aztán a, visszaéltek a hatalmukkal a vezetők, visszaéltek a adatvédelmi szabályokkal, és megfélemlítették a munkatársakat, illetve aránytalanul bántak velük. Azt gézem, azt hiszem, hogy az EASO számára ez az utolsó lehetőség, hogy módosítson a politikáján, teljes átláthatóságra van szükség, éppen ezért nem mentesítsük őket. Köszönöm Rósz kollega, Polcsák kollega kapszott. Kösz. Tessék, köszönöm szépen, elnök úr. A menekültügyi hivatal prioritásos feladattal rendelkezik. Fontos feladatot látnak el a biztonság területén, és Máltában például a menekültök erőszakos fellépés is elfogadhatatlan, ez ellen is fel kell lépnünk. Ugyanakkor az ügynökség munkája nem öm, hibátlan, Támogattam ugyan a 2017-es mentességet, de nagyon sok probléma jelentkezett az ügynökség munkájában. 7,7 millió eurót, a költségvetés 10 százalékát hibásan, tévesen fizették ki. Problémák mutatkoztak a munkatársak toborzásával is, Éppen ezért minden sikert megkívánok kívánok az új ügynökség vezetésének, hogy jobban működjenek a jövőben. Köszönöm szépen, Polcsák kolléga, és Kelly az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Polcsák kollégához hasonlóan szavaztam. Az EASZ-t nem támogatom. Számos ügynökség kritizálta az ügynökséget, például a csalás elleni hivatal. Többször kiderült az, hogy a beszerző közösszedési eljárások kapcsán megsértettek a szabályokat, nem használták fel az EU alapjait, az adatvédelmi szabályokat sértettek, zaklatás, a, a személyzettel szemben. Ezek elfogadhatatlanok, különösen egy ilyen jellegű ügynökségtől. Éppen ezért az elutasítást támogatom, és Ruszhoz a képviselős hasonló úgy gondolom, hogy teljes átláthatóságra van szükség, és azt gondolom, hogy majd újból vissza kell térnünk erre a kérdésre. Köszönöm. Kelly, ezzel lezártuk a szervamjelentés kapcsán elhangzott szavazatmagyarázatokat. magyarázatokat. García Munoz asszony jelentése. A következő a 2017. évi mentesítése, váltás, költségvetése, Európai Tanács és Tanács. Polcsák kolléga kap először szó. Köszönöm szépen. Elnök úr. Az Európai tanács és tanács mentesítésére összpontosítanék. Nagyon fontos a parlament kompetenciáit hangsúlyozni. Az EU-ban a parlament az egyetlen közvetlenül megválasztott testület, költségvetési kompetenciái vannak, beleértve a mentesítést. És itt egy régóta fennálló feszültséget érzékelhetünk az Európai Parlament, az Európai Tanács és a Tanács között, tehát a legitimitásunkat nem kérdőjelezhetik meg, és hogyha azt szeretnénk, hogy ezt a költségvetés, ez a költségvetés átlátható legyen, akkor erről a kérdésről nem is volt szó. Mindez pedig a mi kompetenciáják eh, megsértését jelenti, hosszú távon ezt meg kell oldanunk. Köszönöm. Köszönöm, Polcsák kolléga, Newton Dan kolléga következik. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem tudtam támogatni azt a javaslatot, amelyel elutasítanánk a tanács miniszterei számára mentesítést. A tanács egy borzasztó intézmény, állandóan titkolózik, és ez tönkre teszi a közvélemény bizalmát eh, az EU-ban, és eh, ez eh, szégyentelen nekik a saját házuk táján kellene sepregetniük, de a mentesítés elutasítása nem a megfelelő módja ennek. Egyszer csak majd a tanács fogja a mi költségvetésünket módosítgatni, és fordítva, és végül egy értelmetlen vitába fogunk bonyolódni, amivel mindenkinek az idejét csak vesztegetjük. Sokkal jobb lenne a tanács titkolózását azzal megoldani, hogy olyan egyedi példákat emelünk ki, amelyek esetében a tanács a egzotikus helyeken szervezett találkozót a minisztereknek, és pénzt pazarolt. Az lenne a megfelelő módja annak, hogy megnyissuk ezt a vitát, és, ad, és megszigyenítsük őket, hogy rávegyük őket az átláthatóságra. Ez nem a megfelelő módszer. Köszönöm, Newton Dan kollega. Utolsóként Kelly kollega kapszott, tessék. E Egyértelmű, hogy az Európai Tanács ismét nem tudott válaszolni az írásos kérdésekre, melyeket a parlament benyújtott nekik. A tanács főtitkára nem vett részt a megszervezett ülésen sem. A tanács ennek következményeképp nem vette figyelembe a parlament ajánlásait a mentesítésről, szóló javaslatban 2019. március 26-án. Ez elfogadhatatlan, és ez a szavazás üzenetet fog küldeni a tanácsnak arról, hogy ezt a kérdést komolyan kell venni. A parlament már régóta azon az állásponton van, hogy az összes uniós intézménynek átláthatónak kell lennie, és teljes mértékben elszámoltathatónak is az unió összes polgára számára. Így tudják az intézmények csak megfelelően betölteni a feladatukat, és a polgárok is csak így lehetnek biztosak abban, hogy a tanácsok is így tesznek. Nagyon örülök, hogy a parlament emögött e foglaltálást. Köszönöm szépen, Kelly kollega. Ezzel lezártuk a García Munoz jelentés szavazatmagyarázatait, és ezzel a napi végéhez jutottunk. Minden képviselőnek és a szolgálat munkatársainak is jó étvágyat kívánok! három óráig felfüggesztem az ülést.